A jogi bizottság, hölgyem és uraim, május 30-i ülésén az eljárási szabályzat értelmében felvizsgálta a mandátumokat, és Minodora Kliveti asszony május 18-i hatállyal, és Áldá Szóza úr május 9-i hatállyal eh, rendelkezik teljes jogi mandátummal. Azt javaslom, hogy ezeket fogadjuk el, van-e ellenvetés? Úgy látom, hogy nincs, jó, akkor az így módon elfogadottnak tekinthetjük. Ami a népát és az FD frakciót illeti, kérvények érkeztek hozzám, amelyek a bizottság és